embereink, népeink azt akarják, hogy fellépjünk, hogy megállítsuk a globális felmelegedést, az erdőírtást, az éghajlatváltozást. Az éghajlatváltozás az egyes cselekedetek miatt nem fog lelassulni, mert nem ismeri a határokat. Kínától, az Amerikai Egyesült Államokig, Ausztráliától, illetve nagyon sok országon át az éghajlatváltozás mindannyiunkat érint. Csak akkor győzhetünk, ha összefogunk, és nem hagyunk ki senkit lépnünk kell a szén, a repülőgé, repülés terén, a foszilis energia már a múlté, a jövőbe kell tekintenünk, ami az energiát illeti. Most már eljött az idő, hogy ne a régi technológiákat használjuk, hanem újakat találjunk. Toljuk előre Európát, fektessünk be többet a tudományba, az innovációba, hogy a párizsi megállapodást teljesíthessük dönthetünk, vagy összefogunk és fellépünk, vagy az éghajlat mindannyiunkat megváltoztat. Köszönöm. Berenzen kolléga következik. Köszönöm, elnök asszony. Óriási a felelősségünk a jövő generációival szemben, a gyerekeinkkel szemben. Fenntartható világot kell átadnunk nekik. Ez azt jelenti, hogy tisztábbnak kell lennie, és ez rendkívül ambíciókat kíván ez azt is jelenti, hogy megfelelő stratégiával kell rendelkeznünk, függetlennek kell lennünk Oroszországtól, illetve ettől a régiótól az energiállátást illetően. Tehát mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy fenntartható energiát használhassunk. Kell tehát egy erősebb gazdaság, hogy gyermekeink jövőt biztosíthassanak saját gyermekeik számára. Tisztességes átmenetre van szükség az állampolgárok, az iparágak számára, például a gáz infrastruktúra vonatkozásában, amit a jövőben kellene felhasználni fenntarthatóbb célok elérése érdekében, illetve profitot termelő átmeneti időszakot kell létrehozni. Mindenek az a célja, hogy fenntarthatóbb legyen a környezet. Buda kolléga, a klímaváltozás manapság tény, és a dimenziói azt követelik, hogy azonnal cselekedjünk. A mezőgazdaság a leginkább érintett a klímaváltozástól más ágazatokkal összevetve. Ugyanakkor a gazdák az EU-ban a fő őrzői a környezetnek. A mezőgazdaság és a vidéki területek felelősek a polgárok jólétéért, amennyiben a minőségi élelmiszerekhez való hozzájutást biztos, biztosítják. 2020-ban 30%-a nő a népesség, és az azt jelenti, hogy a legfino, legfontosabb élelmiszer előállítók szerepét el kell vennünk. A klímaváltozás kockázatait, illetően a tagállamoknak egy ökológiai mezőgazdaságot kell létrehozni, ez a legjobb a klíma és a környezet számára. Elnök Ben Humea, ben Humea következik. presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Kétségtelen a környezeti fenntarthatóság az egyik legnagyobb kihívás előttünk. Ezen kívül a szörnyűséges természeti katasztrófákkal is meg kell birkálnunk, például Spanyolországban a szeptemberi katasztrófa esetén. A baloldal azonban kisajátította ezt a témát, és ő szerintük egy valódi forradalomra van szükség ahhoz, hogy megváltoztassuk a dolgokat. A és a kapitalizmust, illetve a globalizációt okolják a problémáért. A kapitalista gazdaságok nem ellenségei a környezetnek. A az ökorendszerek magánkézben vannak, és nem kezelhetjük ezt a problémát, hogyha nem vizsgáljuk meg a helyi szinteket, nem vállalunk egyénileg felelősséget, és ez a helyi hatóságokra is vonatkozik. A környezetet nem használhatjuk fel arra, hogy gyakorlatilag ezzel büntessünk valakit, és ez ne legyen egy álharctér. Köszönöm szépen. Köszönöm. Virkönen kolléga. Köszönöm, elnök asszony. A klímaváltozás megállításához rengeteget kell tennünk, de azt is tudnunk kell, hogy mit tettünk eddig. A 2020-ra kitűzött célkitűzések megvalósulnak, sőt túl is teljesülnek. 2030-ra ambiciózus céljaink vannak, és a bizottságnak kell biztosítania, hogy ezeket épp úgy elérjük, vagy túl teljesítsük. Ehhez meg kell alkotni az összes szükséges intézkedést és jogszabályt. Egy tiszta levegő package csomagra van szükség, megfelelő hulladékgazdálkodási szabályozásra, közlekedésben is új szabályokra, a műanyag termékek felhasználása terén is, tehát számos fontos döntést kell meghoznunk, de a tempót meg kell őriznünk, az 55%-os célkitűzés 2050-ig azt hiszem, hogy támogatható a legtöbbünk részéről, és ehhez megfelelő klímapolitikára van szükség. jó kolléga kap szót. A klímaváltozás soha szembeni fellépés nem pusztán politikai vita tárgya. Itt tisztában kell lennünk, hogy milyen nehézségek előtt állunk. Kereskednünk kell, de felelősség teljesen. Nem akarunk üres ígéreteket tenni, amelyeket nem tudunk aztán betartani. Először is a már elhatározott politikai intézkedéseket kell végrehajtanunk, tisztább technológiákat kell alkalmaznunk, de ez nem mindig valósul meg. Meg kell próbálnunk ennél többet tenni, további intézkedésekre van szükség, és meg kell vizsgálnunk, hogy ezeket, ezek milyen hatással járnak. A kutatás, innováció, az új technológiák, csak ezek révén tudjuk elérni a célokat, és összekapcsolni a klímaváltozást Európa vezető szerepével, a mi életmódunkkal. Köszönöm. A kékkártyás kérdések ezen véta során az eljárási szabályzati devagó cikke értelmében nem megengedettek. Kelly kolléga kap szót. Uh, Köszönöm. A Párizsi megállapodásnál az a megtiszteltetés ért, hogy képviseltem a parlamentet, akár csak Marrakesben és Lengyelországban, illetve az energiatémában jelentéskészítő is voltam, úgyhogy üdvözlöm ezt a vitát, mert nagyon helyesen elmondtuk, hogy sürgőségi helyzetről van szó. Úgyhogy üdvözlöm van der Leyen eh, megválasztott elnök asszony elkötelezettségét, és remélhetőleg, hogy jó javaslatokat fognak megfogalmazni az első száz nap során, mert nagyon fontos, hogy sürgőségként kezeljük ezt a helyzetet. A célokat csak fölfele lehet emelni, ez a feladatunk. De ugyanakkor nagyon fontos, hogy ne siessünk el semmit, és ne feledkezzünk el azokról, akiket ez érint. Jogos, tisztességes átmenetre van szükség, illetve a tagállamokat éves szinten be kell számoltatni arról, hogy hogyan haladnak. Így kell a sürgőségi helyzettel foglalkozni, és akkor a fiatalok is elégedettek lesznek. Köszönöm szépen. Ferreira. Végezetül Ferreira kolléga kapszót. Köszönöm, elnök asszony. E parlament mindig ö, rengeteg állásfoglalást készít, ö, esküdözik, hogy ö, fel akar lépni a klímaváltozás ellen. A gond viszont ö, a széndiokszid piac. A az üvegház hatású gáz kibocsátásokat elfogadjuk, mert javítani akarunk az ágazat helyzetén a versenytársakkal szemben. És bizonyos mm, mezőgazdasági megállapodások is léteznek, amelyek a kis gazdaságok kiiktatását ösztönzik, és a környezet és az ember viszonyát elidegenítik. Mindez problémát jelent. És aztán itt van az európai költségvetés, amely fegyverkezést finanszíroz, ugyanakkor hátrányos helyzetbe hozza a környezetvédelmének ügyét. Most ahelyett, hogy ugyanazon dolgokat ismételget, vetjük, és nyilatkozatokat teszünk, melyeknek nincs értelme. Eljött az ideje annak, hogy valóban cselekedjünk, hogy ezen ellentmondásokat megszüntessük. Köszönöm. Elnök, Öttinger biztos úr kap szót. Elnök asszony, tisztelt képviselő hölgyek és urak, munkatársaimmal együtt számos és tartalomgazdag felszólalásukat feljegyeztük, mezőgazdaság, ipar, gazdaság, épületek, polgárok, nemzetgazdaságunk számos téma felmerült széles spektrum keretei között, és ezzel önök meghatározták elvárásaikat, azt illetően, hogy az új bizottság az első jogalkotási javaslatával létrehozza a Green Deal csomagot, európai szinten ennek meg lesz a dimenziója, és az Európán kívüli partnerekkel kívül úgy szintén fel kell gyorsítani ezt a folyamatot, hogy a polgárok elvárásainak megfeleljünk, és az ügy sürgősségét is tiszteletben tartsuk. Azt hiszem, hogy ez a vita megfelelő időpontban került megrendezésre, hiszen nem sokára megkezdi munkáját az új bizottság. Aztán a költségvetési keretről is zajlanak a tárgyalások, és még lehetségesek a javítások. Itt van az átmeneti alap, ez mindenképpen egy példa erre, és a Költségvetési Szakbizottság jelentéstevői is bizonyos felelősséggel viseltetnek ezen témák iránt. Be fogok számolni a dolgok alakulásról, és köszönöm az átfogó véleménynyilvánítást. Elnök végezetül a tanács nevében Tuporainen miniszterasszony kap szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, biztos úr! Nagyon érdekes vita volt, és nagy figyelemmel hallgattam minden hozzászólást, javaslatot, ezeket köszönöm. A vita elején arra azt hiszem, hogy elhangzott már, de most még inkább kivilágosodott, hogy sürgősen kell fellépnünk a klímaváltozással szemben, és globálisan vezető szerepet kell játszanunk. A mi elnökségünk ezen dolgozik, hogy ezt a pozíciót megőrizzük. Az EU hosszú távú kar, szén, karbon semleges stratégiájáról is döntöttünk. Ez egy komoly eredmény, ha mindenki egyetért abban, hogy 2050-ig elérjük a klíma semlegességet. Az új bizottság megalakulásakor javaslatot tesz egy átmeneti alapra, és gondolom, remélem, hogy ezt önök is támogatni fogják, és a következő 7 éves pénzügyi keretbe beépül, hiszen ez az átmenet nagyon fontos, ebből a szempontból kell megközelíteni a klímaváltozást. Ehhez a témához széles körű és inkluzív vitára van szükség, a különböző lehetőségeket közösen kell megvitatnunk, és ha ezt tesszük, akkor a jövőben is, a jövőre nézve is közös álláspontunk kialakítani a fenntartható Európa és a fenntartható jövő érdekében. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Miniszter asszony, és ezzel lezárom a vitát. A következő napirendi pontunk a számvevőszék 2018 évi jelentésének ismertetése. A számvevőszék elnöke Klaus Heiner Léne kapszott, de mielőtt megadnám a szőt, a spontán hozzászólások és kék kártya hozzászólások az új rendszer keretében elektronikusan történnek, és éppen ezért mindenkit kérek, hogy készítse elő az elektronikus kártyáját és ezt bármikor használhatják, nem kell a vita végéig várniuk. Nyugodtan cseréljenek helyet, és Léne úr kap szót. Elnök asszony, mélyen tisztelt képviselők! milyen tisztelt tanácselnökségi képviselők, milyen tisztelt Öttinger biztos úr, hölgyeim és uraim. Nagyon örülök, hogy ma nagyra becsült kollégámmal, Lazarus Lazarúval, aki a szemvevőszék éves jelentésének jelentéstevője, itt lehetünk körükben, hogy az ez évi mentesítési eljárást az Európai Szemvevőszék részéről a 2018-as költségvetési év vonatkozásában útjára bocsájthatjuk. Miről is van szó itt ma délután? Arról van szó, hogy az EU pénzgazdálkodásának aktuális állapotát bemutassuk önöknek. Éves jelentésünkben, különösen megbízhatósági nyilatkozatunkban megítéljük, hogy vajon azok a pénzek, amelyeket a parlament az elmúlt évben a költségvetés részére engedélyeztek, azok jogszerűen, szabályszerűen és persze gazdaságosan kerültek-e felhasználásra. Az összevont éves beszámolót az EU vonatkozásában a 2018-as költségvetési évre vizsgáltuk. Megítélésünk szerint az EU vagyoni és pénzügyi helyzetét ez tárgyasan mutatja be, és jelentős hibákat nem mutat fel, más szavakkal egy korlátlan vizsgált ítéletet adtunk. Másodszorban az EU költségvetésekbe folyó bevételeknél jelentős hibarányt nem állapítottunk meg. Harmadsorban a kiadásoknál a hibarányt 2,6%-ra becsüljük. Ez azt jelenti, hogy becsülésünk szerint a kifizetések 2,6%-át nem lett volna szabad az EU költségvetés terhére eszközölni, mert ezek nem állnak összhangban az EU jogi előírásaival. Egyébként ez az összbecslés egy fontos megkülönböztetést elfed. Az EU források kifizetési módusa nagy kihatással e, jár a kockázati hibakockázatra. A kiadások esetében, amelyeknél komplexek az előírások, és amelyek a költségvetés felét teszik ki, ezek az igény, visszaigényés alapú kifizetések, ahol is a kedvezményezett kérelmet nyújt be a támogatható költségei megtérítésére, például a kutatási projekteknél, a foglalkoztatási projektek esetében, a regionális és vidékfejlesztési projektek esetében, vagy a fejlesztési projektek esetében harmadik elmokban a hiba arányt 4,5%-ra becsüljük. Ugyanakkor a hiba kockázat alacsonyabb az igény alapú kifizetéseknél, amelyek egyszerű előírások hatály alatt vannak, és amelyek esetében a kedvezményezettek akkor kapnak kifizetést, hogyha bizonyos feltételeknek megfelelnek. Itt vannak a közvetlen támogatások a gazdák számára, az administratív kiadások, az ösztöndíjak, a diákok számára, vagy az EU költségvetés is segély harmadik országok számára. Más szavakkal az általunk vizsgált kiadások 50% esetében nem volt jelentős hiba arány. Ebből az okból a harmadik évre már egy korlátozott véleményt adtunk ki. A kiadások esetében ez azt jelenti, hogy igen, de. Ugyanakkor bátorító jeleit látjuk annak, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok az elmúlt két évben megállapított előrehaladásokat fent tudták tartani. Az alacsony kockázatú területeken különösen tudtak kedvező dolgokat megállapítani az auditőrjeink. Ugyanakkor a magas kockázatú területeken továbbra is aggasztó problémák állnak fenn, amelyekkel továbbra is foglalkozni kell. A saját több éves stratégiája keretében a szemvevőszék egyre inkább áttér arra, hogy megbízhatósági nyilatkozatát egy tesztorientált vizsgálatra tám alapozza. Ez azt jelenti, hogy a jövőben a bizottság menedzsment nyilatkozattal egyfajta vizsgálati biztonságot nyújt, és a megosztott irányítás esetén a nemzeti szinten végrehajtott vizsgálatokra is épp építünk. Egyre inkább a bizottsággal együttműködésben dolgozunk azon, hogy a szükséges feltételeket megteremtsük a tesztorientált vizsgálat irányába a tendő előrelépések felé. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy Öttinger biztosnak és munkatársainak köszönetet mondjak a támogatásért, és örülök annak, hogy utódjával folytathatom ezt az együttműködést. Meg vagyok győződve arról, hogy az utak azáltal jönnek létre, hogy rájuk lépünk, járunk rajtuk. Ez azt jelenti, hogy konkrét, először talán szerény lépéseket teszünk az észszerűen elérendő cél irányában, és a másik oldalról végzett munkát is hasznosítjuk, és a kétszeres auditor munkát ezáltal megtakarítjuk. Tisztelt képviselők, a végkövetkeztetéseink és ajánlásaink betegeket illetően az éves jelentésünkben részletes betekintést nyerhetnek, ez minden európai nyelven rendelkezésre el. Két hete voltam a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságnál, és ott alkalmam volt arra, hogy az egyes fejezeteket részletesen megtárgyaljam. Mivel sokan önök közül ott jelen voltak, most nem szeretnék részletekbe bocsájtkozni. Hölgyeim és uraim, képviselő urak és hölgyek, még egy dolgot szeretnék azonban kiemelni válaszúton vagyunk, egy új választási időszak van előttünk, egy tagállam kiváló félben van az Európai Unióból, és a többi 27 tagállam a tárgyalások utolsó szakaszában tart a több éves pénzügyi keret re vonatkozóan a 2021-27-es időszakra. Vizsgálati munkánk, amelyet ma itt bemutathattam önöknek, megmutatja, hogy az Európai Unió sok továbbra is fennálló probléma ellenére már harmadik éve megfelel az elszámoltathatóság és átláthatóság magas követelményeinek a közpénzek felhasználása területén. A jövőbeli bizottságtól és a tagállamoktól is persze azt várjuk, hogy ezen erőfeszítéseket folytassák és erre építsenek. És persze valamennyiükre számítok, hogy együtt gondoskodnak arról, hogy ez valóban így legyen. Nagyon köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Most pedig a biztos úrnak, Ötinger úrnak adom meg a szót. Elnök asszony, Léne elnök úr, tisztelt képviselők, először is Léne úrnak és a teljes számvevőszéknek szeretnék köszönetet mondani ezért az értékes munkáért, és az elmúlt három évben tanúsított együttműködésért. Szerintem közösen sikerült eredményeket elérni, és a bizottság, a parlament költségvetés ellenőrzési bizottsága és a számvevőszék közösen azt hiszem, hogy átfogan együttműködött. Magas színvonalra és átláthatóságra törekedtünk, az elszámoltathatóság, felelősségünk, kötelezettségünk az európai polgárok felé, és az új bizottság számára mi egy jó hagyatékot akarunk átörökíteni. itt most már 12-szerre kifogástalan minősítést kaptottunk, és ez egyértelmű volt. Az egyes kifizetéseknél mindössze 2,6%-os volt a hiba arány, korábban ez 2,7% volt. A számvevő szék most folyamatosan harmadszor jutott arra a következtetésre, hogy a költségvetés gazdálkodásában ugyan fontosabb hiányosságokat nem tapasztalt, de korlátozott véleményt adott a programok teljesítését, teljesítményét illetően javult a gazdálkodás. Az európai költségvetés nagyon fontos szerepet játszik több millió polgár, gazdász, gazda, kutató, vállalkozó számára, illetve tanulók számára. A kiadások három negyedét a tagállamokkal közösen kezeljük, és ez az együttműködés rendkívül fontos ahhoz, hogy az EU-s jogszabályokat teljes körűen betartsuk. És ezek nagyon fontos szerepet játszanak a kohéziós politika területén, illetve az agrárpolitika területén, ami még mindig a teljes költségvetés 70%-át teszi ki, és nagyon hálásak vagyunk a nemzeti, illetve regionális hatóságoknak ezen a területen komoly előrelépések történtek, és az eszközök, a források már egyre inkább az ezekkel való gazdálkodás távolabb esnek Brüsszeltől, és ez feltételezi, hogy az összes résztvevő megfelelő felelősséget vállaljon. Természetesen mindig vannak hibák, és itt az error rate-et említeném. A tagállamok megfelelő eszközöket kell, hogy alkalmazanak az eszkö, a források felhasználása tekintetében. És két számot szeretnék említeni jelenleg a hiba arány a kifizetéseknél, illetve a kockázatok a korrekciók után. És eh, ami a döntő, ez az utóbbi eh, szám. Az elmúlt évben ez eh, mindössze 0,8%-ot tett ki, és a polgárok számára meg kell akadni e, ennek a, ezeket a hibákat a kifizetéseknél. Közösen az elmúlt évben a kohéziós programok esetében adódtak, illetve állapítottunk meg hiányosságokat, és meg kell mondanom, hogy itt 2018-ban több hibára került sor, mint a megelőző évben, és ezt meg fogjuk vizsgálni a tagállamokkal közösen, és igyekszünk ezen javítani, például az egyszerűsítés révén a következő finanszírozási időszakban ehhez megfelelő intézkedéseket kell rendelni, és meg kell állapítanunk, hogy a szúró próba alapján a hibák többségét sikerült feltárnunk, és megfelelő korrekciókra is sor került. Én egyetértek a számvevőszékkel abban, hogy bonyolult, összetett rendelkezések vannak, és ezek hozzájárulnak a hibákhoz. Éppen ezért arra kell törekedni, hogy ezeket egyszerűsítsük, illetve a felvilágosítást, a kommunikációt is erősíteni kell, hogy a kedvezményezettek életét megkönnyítsük és a költségvetési keret 2020-on túl is már tartalmaz ilyen egyszerűsítési javaslatokat. A következő hetekben már megkezdjük ezt a munkát, és igyekszünk, hogy a bonyolultságot ne fokozzuk a partnerekkel továbbra is folytatjuk az együttműködést, hogy az eddig feltárt hibákat el tudjuk hárítani. Ami pedig a teljesítményt illeti. Az elmúlt évben sokat értünk el az OECD kiemelte, hogy a, ezen a területen jó teljesítményt nyújtottunk. részletes információkat fogunk majd publikálni az összes EU-s költségvetési programról. Komoly erőfeszítéseket tettünk annak biztosítására, hogy ne csak szabályszerűen történjen a gazdálkodás, hanem olyan projekteket finanszírozzunk, amelyek EU, eu szintű feladatokat támogatnak, vagy tesznek lehetővé. A bizottság eltökélt, hogy a teljesítményét, a beszámolóit, illetve a prioritások tiszteletben tartását optimalizálja, és a következő pénzügyi keretben a bizottság kult szerepet fog játszani. Sok mindent pontosítani kell, számos helyen fókuszáltabban kell a célokat megfogalmazni, és biztosítani kell, hogy a polgárok is optimális információt kaphassanak az EU-s költségvetésről. Még egyszer köszönöm Léne úrnak, illetve a számvevőszék egész csapatának, de legalább ilyen köszönet illeti az a Parlament Költségvetés Ellenőrzési Bizottságát, és én szerintem az önök munkája nagyon szakszerű volt és tiszteletre méltó. És várjuk a mentesítés, novemberben kerül sor a meghallgatásokra, és decemberben az illetékes biztos fog majd jelen lenni, nem én leszek ez már. Köszönöm szépen. Egy... Kicsit, kicsit már késedelemben vagyunk, és ezért majd jobban fogok az órára nézni, amikor hozzászólnak a képviselők. Most két percben a néppárti frakció részéről Holmeyer asszony kap szót. Elnök asszony, Lénelnök úr, kedves Lezaró úr, kedves biztos úr, először is szeretnék köszönetet mondani a szemvevőszéknek a remek együttműködésért, és a munka minőségéért, amiről most hallhattunk, és köszönetet mondok Öttinger biztosnak is, aki nagyon sok elképzelésünket nem csupán meghallgatta, hanem konkrétan segített ezek tevőleges végrehajtásában. Azt hiszem, hogy összességében pozitívak a fejlemények, több elképzelésünk van a több éves MFF kapcsán is. Először is megállapíthatjuk, hogy a térítés alapú kifizetések jelentősen nagyobb hiba mutatnak fel. Ez olyan dolog, amit a bürokrácia, bürokráciának tudható be, tehát a tagállamok tovább komplikálják a dolgokat, mint amennyire szükséges, még több kritériumot szabnak, még bonyolultabb mindez. Kérem, hogy az MFF esetében a bizottság valóban erre mutasson rá a tagállamoknál, mert a nem támogatható költségek Nél költségek jelentik a problémát egy részét, túlságosan nagy a sok féleség, a komplexitás, néha Brüsszelre mutogatnak, holott nem feltétlenül a bizottság találta ki ezeket a szabályokat. Aztán a tagállamok nehézségek vannak a nemzeti hatóságoknál. Itt nem a naming and shamingről van szó, mert ez sem segít minket tovább. Gondoskodni kell arról, hogy a nemzeti hatóságok tanácsadási funkciójukban és audit funkciójukban, tehát mindkét funkciójukban hogyan tudnak erősebben működni, illetve hogyan lehet technikai segítséget, támogatást nyújtani számukra, amely fenntartható, és amely a jó audit létrejöttéhez segít hozzá, és így módon a kérelmezővel szemben átlátható, átlátható és világos szabályokat fogalmaznak meg. Köszönöm, most Penkova kolléga kapszult egy percben. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, a szót. Léne úr, Öttinger biztos úr, köszönöm a nyilatkozataikat, illetve hogy körvonalazták a jelentést. Nagy öröm számunkra, hogy a számvevőszék 2018-ban ilyen konklúziókat fogalmazott meg, ez nagyon jó, mert bizonyos területeken csökkent a hiba százalék, azonban magasabb a hiba százalék a kohéziós területeken. Vannak olyan adatok, amelyeket a regionális ö, ö, politikával és foglalkoztatással foglalkozó főigazgatóság ö, biztosított számunkra, aggályokat szült. Azonban ö, a mentesítésben már ez is megjelenik. Végül pedig üdvözlöm a számvevőszék kísérleti kezdeményezését, illetve az Európai Bizottságét, hogy szorosabb legyen az együttműködés a tagállamokkal. Köszönöm, Sester kolléga két percben kap szót. Monsieur... Tisztelt elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák! Én is szeretnék köszöntet mondani a számvevőszék elnökének, egyrészt, hogy szám, beszámolt az éves jelentésről, illetve, hogy a munkatársaival milyen munkát végzett el. A bizottságban elmondtam már, hogy ez indítja be a mentesítési eljárást, úgyhogy a munka elején járunk, és ami a költségvetési hatékonyságot illeti. Nem egyszerű a feladatunk. Meg kell találnunk az egyensúlyt egy költségvetés, egy ambíciózus, reális költségvetés között, mert az Európai Unió nem ígérgethet olyasmit, amit nem tud betartani. Ha a számvevőszék jelentése globálisan pozitív is, egy-két dologra azért külön felhívnám a figyelmet, amire oda kell majd figyelni. Olyan problémákról van szó, amelyek nem újdonságok, például a visszafizetések megvizsgálása, itt jelentős az a magas kockázatú területeken a hiba százalék, aztán az abszorpciós ráta bizonyos országokban, az administratív egyszerűsítés már megemlítésre került, illetve hogy pontosságra van szükség például a vám szervek területén, illetve az Európai Fejlesztési Alap vonatkozásában. A számbevőszék szerint mindenkinek arra kell törekedni, hogy harmonizálja az auditálást. Reméljük tehát, hogy azok a kezdeményezések, amelyek egyrészt a számbevőszék, másrészt a bizottság részéről születtek, közelítik egymáshoz a módszereket az auditálás terén azért, hogy az adatok egyre szavahihetőbbek és megbízhatóbbak legyenek. Például a költségvetési ellenőrzés terén hatékonyan kell feljárni, mert ahogy önök is tudják, frakción prioritása mindez, úgyhogy szeretném, hogyha a számvevőszék több teljesítmény ad, auditot készítene, hogy ö, megvizsgálja, hogy hatékonyan hajtják-e végre az adott programokat. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig a zöld frakció részéről von Kramon Taubadel Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani az együttműködésért az elmúlt évi jelentéssel kapcsolatosan. A 2018-as pénzügyi év számait láttuk, ugyanakkor az is fontos, hogy a költségvetés fenntartható legyen. A az eddigi számadatok arra is rávilágítanak, hogy mit várhatunk a jövőtől. Az elmúlt évben a kiadások emelkedtek, és tavaly 281 milliárdot értünk el. Ezek a magas számok nem csak a számviteli rendszerünkben jelennek meg, ezeknek politikai jelentősége is van. Fontos, hogy megfelelő előirányzatok álljanak rendelkezésre, hogy az új MFF első éveit fedezni tudjuk, mert egyébként az új programok veszélybe sodródnak. A kockázat különösen a közép-kelet-európai országokban merül fel, ahol strukturális problémák is jelentkezhetnek. Lépéseket kell tennünk, hogy a hátralékokat ledolgozzuk, különösen a hátrányosabb helyzetű országok esetében, hogy fenntartható lehessen a költségvetés nem csak hosszú, de közép és rövid távon is. Mivel el kell kerülnünk, hogy nagy nyomás alá kerüljön az új pénzügyi keret. Egy percben pedig Kusz úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Ha az európai számvevőszék nem lenne, akkor ki kellene azt találni. Lén elnök úr, az önök munkája rendkívül fontos valamennyiünk számára, és nagyra becsüljük azt. Ennek ellenére sok még a tennivaló. A 2018-as jelentés ezt világosan megmutatja. Egy szót idéznék Salamon prédikációiból, a halott legyek, a Szent Kenetet megbüdösítik. Ezeket a halott legyeket, döglött legyeket kell kihalásznunk, megtalálnunk, és ehhez a feladathoz továbbra is sok sikert kívánok. És mindenképpen mutassák fel, ha problémákra, problémákba ütköznek, az önök munkára nagyon nagy szükség van. Köszönöm szépen. Hát ez volt az ID frakció hozzájárulása. Most az ECR frakció nevében Czernecki úr másfél percben következik. Elnök asszony, biztos úr, Léne elnök úr. Nagyon fontos ez a vita, a szemvevőszék rendkívül fontos szerepet játszik, és ezek nem ö, üres bókok, ezek tények. 2018-ban az európai kiadás 150 milliárd euróra rúgott körülbelül. Ez a bruttó nemzeti jövedelem 1%-át tette ki az Európai Unióban. Nagyon fontos, hogy a kiadások hatékonyak legyenek, és feleljenek meg természetesen a jogszabályoknak is. Garantálnunk kell, hogy a kitűzött célokat is elérjük. A 2008-as év vonatkozásában a szemvevőszék fenntartásainak ad hangot, 2,6%-os volt a hiba arány. Ez az elmúlt két év hiba arányainak felel meg, még akkor is, hogyha a múlt évben 2,4%-ot tett ki a hiba arány. Tehát itt növekedett a hiba arány 2,4-ről 2,6%-ra, ez jelentőse, ez a növekedés, vagy csupán egyfajta kozmetikázott növekedés, amely nem jelent valódi problémát, de a jövőben gondot jelenthet. Azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk az elért eredményekkel. Végezetül szeretnék Léne elnök úrnak köszönetet mondani, és köszönöm a biztos úrnak a remek együttműködést szakbizottságunkkal. Köszönöm. Ferreira, Ferreira kollega a GUE részéről következne, de nem tartózkodik a teremben. Úgyhogy Heaver kollega következik. A legfrissebb számvevőszék jelentés azt mutatja, hogy a kifizetés növekedett 2018-ban 4,1 milliárd euró a költségetésben rosszul került elköltésre. A 108. oldalon az áll, hogy a 864 millió eurós költségvetés nem került auditálásra. Itt nincs is eredményünk. A 189-es globális oldalon a globális költségvetés vonatkozásában található tranzakciók esetében nem volt elegendő a minta, hogy a hiba százalékot értékeljék. Nos, azt hiszem, hogy egy fillért se akarunk ide befizetni, mert pillanatilag vannak, akik félnek a választásoktól nálunk. Azt gondolom, hogy jönnek majd az általános választások, úgy gondolják. Itt egyértelmű a választás, vagy európai szerződés, ahol több milliárdról beszélünk a következő időben, vagy pedig visszavesszük az irányítást tiszta és egyértelmű Brexit-tel. A Brexit párt megnyerte az európai választásokat itt nálunk, ezért vagyunk itt, és szeretnénk, hogyha a jelenlétünket éreznék is az általános választásokon. Köszönöm. Most pedig Sterhovski kolléga következik kiváló a kiejtése, elnök asszony. Kedves kollégák, én úgy gondoltam, hogy a Monty Python eh, cirkusz eh, véget ért, de Hiver úr meggyőzött arról, hogy Monty Python tovább él, és változatlanul itt van a mutatványaival. Hiver úr és mások is eh, így viselkednek. Hever úr bizonyára nem eh, tudta elolvasni a jelentést. Az ön által említett részletek nevetségesek, ugyanis eh, az almát hasonlítja össze a körtével. Senki nem tartóztatja, hogyha el akarnak menni, akkor menjenek már csak azt várjuk, hogy majd az Egyesült Királyság megmondja, hogy mikor. Ami pedig a jelentést illeti, ez, ez útjára indítja az összes többi jelentést Európában. Az EU intézmények auditja megtörtént, és ezek az auditok rávilágítanak arra, hogy még van javítani való, különösen egyes fejezetek kapcsán a hatékonyságot kell javítani, illetve azt is fontos, hogy hogyan használjuk fel ezeknek a jelentéseknek a következtetéseit, hogyan prezentáljuk ezeket a jelentéseket a nyilvánosság felé. És mi lesz ennek a folyamatnak majd az eredménye. Minden esetre ez a jelentés nagyon jó alapját képezi a bizottsággal folytatandó vita számára. Az elmúlt évek során sok minden megváltozott, reméljük, hogy a következő bizottságban Hán úr további változásokat fog majd foganatosítani. Jó, rendben, köszönöm szépen. Kiváló megjegyzés volt. Roland úrtól elfogad -e egy kék kártyát? Először is Gratulálok a társamnak, eh, hogy ekkora támogatást élvez a eh, teremben, ez mindig jó. A kérdésem önhöz a következő. A Monty Python hasonlattal ért, ami kiváló. Szerintem eh, Creosote falt fel annyi élelmet, amennyit tudott, és orgiákban élte ki magát de szerintem egyetérte azzal, hogy az EU is ugyanilyen falánk módon fal fel mindent? Igen, 33 másodperc volt, másodperc volt a kérdés. Kérem, hogy fél percben válaszoljon. Kedves kolléga, én szeretnék válaszolni önnek de, vált, de továbbra is arra sarkal, hogy egy másik analógiával éljek. A brit emberi erőforrások kapcsán. Monty Python változatlanul él, de egy tévésorozatra emlékeztet, és azt hiszem, hogy ha azt megnézi, akkor azt ajánlom figyelmébe. Tekintettel az idő szűkösségére nem folytatnám kékkártyás kérdésekkel, úgyhogy a következő hozzászóló Munoz Köszönöm, elnök asszony, köszönöm Oettinger biztosnak is, és külön köszönöm lehne elnök úrnak, hogy bemutatta a szemvevőszék jelentését. Az SND frakció árnyék jelentéstevőjeként az egyéb intézmények mentesítése tárgyában szeretném kiemelni, hogy a szemvevőszék jelentésében szerepel, hogy nagyobb figyelmet kell szentelni a pénzügyi értékelésnek. A bizottság feljegyzéseket készített ezt illetően, ugyanakkor a hiba arány az elmúlt években elég alacsony, de nagyobb figyelmet igényel ez a téma általánosságban különösen a többi intézmény vonatkozásában nyomon kell követnünk a többi intézmény kiadását, mégpedig nagyon figyelemmel, és ez az általunk végzett ellenőrző munka szempontjából is fontos. Ha a szemövőszék mind a 41 ügynökség tárgyában jelentést mutat be, akkor azt hiszem, hogy jól dolgozhat, és megtalálja az eszközeit annak, hogy a nyolc intézményt is értékelje. Elnök, köszönöm, bajer képviselő. Jó estét kívánok, számvevőszéki elnök úr! Köszönöm, hogy ilyen fontos munkát végeztek itt eh, számunkra. Ahogy jelzik is a jelentésben, ez a költségvetés csak 20%-át eh, képviseli az Európai Uniós tagállamok eh, bruttó nemzeti jövetelmének, és több mint 90%-át a jövezelmeknek. Úgyhogy nagyon nehezen értik az állampolgártársak. És ugye láttuk ezt, hogy milyen könnyen születik meg a populizmus. Nos, a jelenlegi helyzetben, a jelenlegi politikai helyzetben sokan szeretnénk azt, hogy az Európai Unió és ha lehet minél gyorsabban olyan költségvetéssel rendelkezzen, amely a céloknak megfelel mm, mennyiségét illetően, amely eh, az Európai Unió saját forrásokból táplálkozik, és kiegészítő adóiból, végül pedig eh, megfelelő saját projektekkel, eh, kontinentális érdekeltségűekkel rendelkezzen, tehát az Unió megfeleljen azoknak az elvárásoknak, amelyeket az állampolgárok a választások során elé támasztottak. Nagyra értékeljük, tisztelt elnök úr, a munkáját, hogy aztán az európai intézmények és az állampolgárok közötti bizalmat visszahelyezze. Köszönöm szépen. spricht der Kollege Köszönöm, Le Breton kolléga következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. A Rassemblem National szerint a menekültügyi politika nemzeti hatáskör kell, hogy maradjon az EU számövőszéke a 2019-es jelentésében igazat adott ennek, mert nagyon nem jól működik az Európai Menekültügyi Ügynökség. A 202-203-as oldalon jelentésben szerepel a számövőszék részéről, hogy ez az ügynökség szabálytalan szerződéseket írt alá 3,5 millió eurós összegben, és még súlyosabb, hogy ez az ügynökség 2018-ban egy 50 milliós közbeszerzési tendert közé, melynek illegalitása teljesen szembeszökő. Ugyanakkor a jelentés azt is idézi, hogy a humán erőforrások helyzete robbanásszerűen romlott, az ügyvezető igazgatónak pedig le kellett mondania. Ezek megdöbbentő ténymegállapítások. Ez megmutatja, hogy a szemvőszék jól végzi munkáját, ugyanakkor azt is, és főként azt, hogy az EU nem képes a menekült ügyi politikát végezni a tagállamok helyett. Elnök, köszönöm. Aguilar kolléga következik. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köve- köszönetet mondani a szemvőszék elnökének és a biztos úrnak, mert egy fontos jelentést mutattak be az európai pénzügyekről, hogy hallhattuk 2018-ban a kiadások hiba aránya összességében 2% körüli tartományban mozgott. Fontos, hogy az erőfeszítések folytat, tudjanak ezen helyzet javítására vonatkozóan. Ami a természeti erőforrást illeti, illetve a kapokat, kapot, tudjuk, hogy erőfeszítéseket tesznek, hogy a közigazgatás munkáját egyszerűsítsék, ugyanakkor az összetettség növekszik a végkedvezményezettek számára, és ők főként a gazdák. Az egyszerűsítés hiánya, a bürokrácia, amely továbbra is növekszik, és a komplex követelmények, amelyeknek meg kell felelni, hogy hozzáférjenek a forrásokhoz, meghatározzák a gazdáink munkáját, akiknek többet kell foglalkozni a papírmunkával, mint a mezőgazdasággal. Tehát jobb koordinációra van szükség a tagállamokkal. Köszönöm. Másfél percben Pinnél Dóli kollega kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is a szemvevőszéknek szeretnék köszönetet mondani a végzett munkáért. Ez az éves jelentés nagyon fontos dokumentum az Európai Parlament számára, megkönnyíti munkánkat és sok elemet szolgáltat, hogy az EU kiadásainak helyzetét értékeljük és a megoldandó problémákat azonosítsuk. A 2018-as éves jelentésben szerepel néhány javulás az elmúlt évekhez képest. Elsőként az a tény, hogy általánosságban a hiba arány a kiadások esetében csökkent, 2,6%-os. Ez a helyes irányba tett lépést jelent. Ugyanakkor a bizottságnak továbbra is erőfeszítéseket kell tenni a nagyobb átláthatóság érdekében a közforrások használatánál, és erősítenie kell az együttműködést a számvevőszékkel. Van néhány kritikus pont a hármas fejezetben, itt az állampolgárság biztonság és a négyes fejezetben, amely az EU világszintű szerepére irányul még nem volt lehetséges a hiba arányt meghatározni, és ez bizonyosan súlyos átláthatósági hiba a kiadások ellenőrzésében egyes ágazatokban, mint a kohézió és a vidékfejlesztés, ugyanakkor a specifikus programokban is, mint az Erasmus vagy a Horizont 2020, hiba arányok állnak fenn, és olyan problémák, amelyeket a lehető leghamarabb meg kell oldani. Tehát itt jobb szervezésre van szükség az ellenőrzések esetében, és több ellenőrzésre, hogy ellenőrizzük azt, hogy a szakpolitikákat hatékonyan hajtják-e végre. Végezetül a polgároknak garantálni kell, hogy az adójukat megfelelően költik el, és mindenképpen javítani kell az Európai Unió hitelességét és azok, annak intézményei hitelességét. Köszönöm. Szintén másfél percben Novakov kollega kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Meglepő, meglepet vagyok, hogy ennyi indulat szabadult fel ebben a vitában a számvevőszéki jelentéssel kapcsolatosan. Sok minden elhangzott a számokról, statisztikáról, szá, százalékokról, és ez így is van rendjén. De én arról szeretnék beszélni, hogy mi húzódik meg a számok mögött. Emberek, vállalatok, projektek, és rendben van, hogy a hiba arányt kívánják feltárni, ez a dolgok, önök az adófizető barátai, de azt is figyelembe kell vennünk, hogy a projektek minősége milyen, elértéke e a céljukat, Elértéke e a mindezt megfelelő módon. Tehát amellett, hogy megvizsgálják, hogy hogyan történt a folyosítás, a források felhasználása, ezt is meg kéne vizsgálni. A elmúlt finanszírozási időszakban a bürokrácia miatt a rendelkezésre álló forrásoknak csak a 30%-át sikerült felhasználnunk és azt hiszem, hogy azok, akik jól fel tudják használni a forrásokat, kevesebb ellenőrzést kell, hogy kapjanak szemben azokkal, akik rosszabbul teljesítenek. És azt hiszem, hogy ez szolgálja az adófizetők érdekeit, és ezzel arra ösztönzik a kedvezményezeteket is, hogy jobban gazdálkodjanak. Köszönöm szépen, most pedig Csinicsi kolléga egy percben. Köszönöm, elnök asszony. A and 2018-as jelentése bemutatja az EU pénzügyi helyzetét és a javulást az elmúlt évekhez képest, még akkor is, hogyha vannak olyan területek, ahol a csalások és a hibák szintje jelentősen kihat a költségvetés szintjére, különösen a magas kockázatú területeken, a kohéziós alapok, illetve a mezőgazdaság finanszírozása esetén a számvevőszék kifejezésre jutatja, hogy a szabályok bonyolultsága nagyon sok hibának az okozó hordozója. De ott vannak a, olyan szabályokra van szükség, amelyek kevésbé technikaiak, és lehetővé teszik a gazdálkutatók szemére, hogy használják a forrásokat, és ne kövessenek el hibákat. Aztán fontos a megelőzés is. Csak 11 tagállamnak van hivatalos csalásellenes programja. A bizottságnak nagyobb normatív és operatív homogenitásra kell törekednie, és ösztönözni a tagállamokat, hogy csalás ellenes programokat fogadjanak el, és a megelőzésre is hangsúlyt helyezzenek az EU költségvetésnek jobb védelme érdekében. Köszönöm. Most pedig Jurcika kollega kap egy percben szót. Köszönöm szépen. Köszönöm én is a számvevőszék kiváló munkáját, amelyet évek óta felmutat. És a programok megvizsgálása alapján megállapította, hogy a kifizetések kapcsán nem valósul, vagy illetve nem kapunk mindig megfelelő képet eh, arról, hogy megfelelően elérték az európai célokat. Az európai költségvetés célja nem az kell, hogy legyen, hogy a pénzeket egyik zsebből a másikba tegyük át, hanem az, hogy minden befektetett eh, euró a legnagyobb hasznot eh, hozza, és az európai polgárok javára az OECD is elismerte egy közelmúltbeli tanulmányában, hogy az Európai Unió a legtöbb információ rendelkezik a költségvetésről, és első helyen szerepel az Európai Unió, de úgy tűnik, hogy ennek a végére értünk. Itt most az idő miatt mondja az elnök azt, hogy nem tudunk elfogadni kártyás hozzászólást. És most egy perc, másfél percben Montész kollega kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Ha itt végig mentem a termen, illetve a Dapaliban én kikapcsoltam a tévét, az EU nagy vonalúságáról volt szó, itt mindig az élet napos oldalát emlegetjük. Mi az EU-ban élünk, és engem Briannek hívnak. Brian előző életében én a Skót Parlament Audit Bizottságának voltam az elnöke, és szerintem ezek a jelentések nem téveszthetnek meg minket. Itt 2,6%-os er, hibaarányról beszél, ami 4 milliárd eurót jelent. Sokan ennyi pénzért léptek be az EU-ba. Ha megnézzük, hogy például Jamaikába repülő delegáció utazását fedezték a